Eh, er- köszönöm, elnök úr, természetesen köszönöm a kollégának is. Nagyobb pontosításért mondom, hogy eh, Mulder kollégával szerettem volna csupán felcserélni az én napirendi pontomat. Karfin úr véleménye maradhatott volna az enyém előtt, de mégis köszönöm szépen a kollégáknak, hogy ennyire kedvesek voltak, és lehetővé tették, hogy előrébb hozzam a napirendi pontomat. Nos, a jelentés, amit most elemzünk, rendkívül fontos, elnök úr. Ugyanis a pénzügyi válság idején a társ részvétel a közösségi alapokban szükségessé teszi a közösségi források felülvizsgálatát. Nos, ennek a jelentésnek az a célja, hogy javítsuk a finanszírozásokhoz való hozzáférést a projektgazdák számára annak érdekében, hogy a meglévő forrásokhoz hozzáférhessenek. Nos, ennek érdekében az Európai Bizottság azt javasolta, hogy hozunk létre egy úgynevezett kockázatmegosztó eszközt, amely magában foglalja egy részről a tagállamok által fel nem használt finanszírozás egy részét, különösen a strukturális alapokból származókat, oly módon, hogy együttműködnek az Európai Beruházási Bankkal, vagy egyéb pénzintézet, egyéb közpolitikai feladatokat ellátó pénzintézetekkel. A véleményemben egyetértve a bizottság javaslatának szellemével egyes módosításokat fogalmaztam meg, annak érdekében, hogy a javaslat végrehajthatóságát javítsuk. Javaslom a következő módosításokat elsőként. Ki kellene terjeszteni ezen mechanizmusokat, ezen kockázat megosztó mechanizmusokat valamennyi tagállamra, annak érdekében, hogy azt az elvet kövessük, hogy jobban megelőzés, mint a gyógyítás. Tehát valamennyi tagállamra ki kellene terjeszteni ezt a mechanizmust, és így módon elkerülhetnénk a veszélyes pénzügyi deficit helyzetek kialakulását. A második módosítás – annak érdekében, hogy ez a javaslat kihatással járjon a tagállamok reálgazdaságára, nos ezért alkalmazni kellene ezt a mechanizmust mind a struktúrás alapból vagy a kohézis alapból már társfinanszírozott programokra, mind pedig az infrastruktúrális programokra, illetve a kkv kal kapcsolatos beavatkozásokra, hiszen ez utóbbiak az Euró- Európában a jólét valódi létrehozói. A harmadik javaslatom az alapban való részvételnek az egyes tagállamok kérelme alapján kellene történnie, anélkül, hogy az Európai Bizottság saját hatáskörében döntéseket hozhatna ezen kérelmek elfogadhatóságáról. Az utolsó javaslatom úgy vélem, hogy annak érdekében, hogy a kockázatmegosztó eszközt optimalizálni tudjuk, és biztosítékot tudjunk adni a magánszektornak ezen projektek megvalósítását illetően. Nos, ez arra van szükség, hogy támogassuk azon költségeket, amelyek az 56-os cikkben nem szerepelnek, tehát az 56-os cikkre való korlátozást meg kell szüntetni. Természetesen költségvetési ellenőrzési szakbizottság tagjaként kívánatosnak tartom, hogy szakbizottságunkat folyamatosan tájékoztassák a fejleményekről, és monitorozni tudjuk a források felhasználását, alkalmazását annak érdekében, hogy a közösségi költségvetést ne terheljék újabb kiadások. Itt csupán arról van szó, hogy jobban kell felhasználni azokat az alapokat, amelyeket eddig még nem aknáztak ki. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, köszönöm Rivellini úr. Most üdvözlöm Antonio Concalvest az Európai Bizottság részéről, hogyha állást kíván foglalni. Hol is van ön? Igen, ott van, tessék. Kérem, foglaljon röviden állást az eszmecserénk előtt. Concalves úr. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all... Köszönöm, elnök úr. Először is uh, üdvözlöm az előadó véleményét, és a bizottság nagyon örül, örül annak, hogy az előadó véleménye átfogóan pozitív a bizottság javaslatát illetően. Ez egy nagyon fontos javaslat válság idején, de különösen a tagállamok részére, amelyek pénzügyi segélyt kapnak az IMF-től és az EU-tól, és amelyek abban a helyzetben vannak, hogy nem tudják megvalósítani a kohéziós politikai projekteket. A bizottság ezért szeretné előre hozni, hogy a intézkedés azokra az országokra vonatkozik, amelyek e az EU-tól vagy az IMF-től kapnak pénzügyi segélyt. Az e euró térség állam és kormányfői egyértelmű jelet adtak, hogy támogatják ezeket a tagállamokat, Eh, az év elején olyan intézkedésekkel, amelyek lehetővé teszik a kohéziós eh, politikák felhasználását eh, fejlesztési banki kölcsönnel. Ezeket a jelzéseket kapták az, az euró, adták az euró térség kormányfői. A bizottság nem tud arról, hogy más tagállamok is érdeklődésüket fejezték volna ki az intézkedés iránt. Görögországtól kaptunk egyelőre ilyen kért az eszköz tehát azért fejlesztettük ki, hogy elsősorban Görögországnak segítsünk. A, az intézkedés hatáskörének kiterjesztését illetően a kohéziós politikán kívül a bizottság részéről azt gondoljuk, hogy ennek kockázatai vannak, hiszen a kohéziós politika, amelyet ezzel megcéloztunk, bizonyos célokat tölt be, amely a költségvetés egyes tételeinek felel meg a többéves pénzügyi keretben, más projektek tekintetében, amelyek nem képezik részét a kohéziós politikának, ennek jogi következményei lennének, ami a KKV-kat illeti felidézem, hogy jelenleg egy jelentést juttattak el az ellenőrző bizottság elnökéhez a KKV-kat támogató eszközről, ez már működés, működik. 8 millió eurót meghata, meg, meghaladó összegről van szó a KKV-k támogatását illetően, ennél többet is tudunk tenni, ezt tudjuk befektetési banki kölcsönökkel kombinálni, és ezért nem kell a rendeleteket megváltoztatni. Elnök úr, két percet kérek még. Az előadó javaslatában jelzi, hogy ez az eszköz segíthet a strukturális és kohéziós alapok kihelyezését illetően is. A bizottság részéről rámutatnék, hogy a bizottság nagy óvatossággal figyel arra, hogy ez ne legyen egy átvételi intézkedés, hanem te, hanem az kihelyezési problémákkal küzdő országoknak segítsen. Az a szándékunk, hogy a kohéziós politika megvalósítását segítsük azokban a tagállamokban, ahol a kohéziós politika projektjeit nem lehet finanszírozni, amiatt, hogy a magánszektor nem nyújtja meg a, megfelelő támogatást. Ne, tehát nem támogatás lehívásáról van itt szó, nem ilyen eszközről. Végül azt is szeretném még elmondani, hogy a bizottság, azért, hogy a bizottság ezt az eszközt köz, központi irányításra megvalósíthassa, ehhez a bizottság közvetlen irányításából veszünk el pénzt az Európai Beruházási Bank jóváhagyásával, vagy más közbank igénybevételével. Az eszközök nagyon korlátozottak hatáskörüket illetően, és az így módon finanszírozható tevékenységeket illetően is, ezért nem lesz mód arra, hogy olyan eszközöket hozzunk létre, amely megfelel az egyes tagállamok egyes igényeinek. Ma meglévő modellekhez kell igazodnunk, mint a kockázat megosztó eszköz, valamint a kölcsön és garancia alap az, e, az európai hálózatban. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much, Mr. Köszönjük úrnak, hárman kértek szót, ez idáig legalábbis. Elsőként Hartong kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztában vagyok vele, hogy ennek a javaslatnak az a célja, hogy a beruházási banktól pénzeket csatornázok azon országba, ahol komoly gazdasági nehézségekkel, pénzügyi nehézségekkel néznek szembe tagállamok és a bankok is szeretnének több pénzt adni. A strukturális és kohéziós alapok eh, már nem működnek, ahogy a eh, indoklásban olvasom, teljesen elképesztő gondolatnak tűnik, hogy több pénzt pumpáljuk ezekbe az országba Te a kollég... Köszönjük. Stavrakakis szóros következik. Köszönöm. Elnök úr. Dear colleagues, from my side, I would like to welcome... Először is szeretném üdvözölni a véleménytervezetet. Rivellini úr jó úton jár. A Regi szakbizottságban hosszasan beszéltünk erről a kérdésről. És a bizottság javaslatát kiválónak tartjuk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy kompromisszumra jussunk ezen javaslat alapján inkább eh, hamarabb, mint később. Ezért ahhoz, hogy a célját szolgálja a javaslat, fontosnak tartjuk, hogy minél gyorsabban eljárjunk. Mert a adott pénzről szól. Csak akkor tudunk pozitívabb eredményt elérni helyben, ahogy ezt a javaslat is szolgálja, hiszen akut problémák megoldásával nem várhatunk tovább, hiszen minél többet várunk, annál kisebb hatást érhetünk el. Két módosítót kívánok benyújtani, ezen érvek alapján először is Biztosítanunk kell, hogy egyértelművé válik, hogy a kockázatmegosztó eszközök megfelelnek az uniós 2020-as eh, stratégia céljainak, hiszen eh, szélesebb eh, célokat szolgálnak, mint a regionális fejlesztési alap, az ERFA. Ugyanakkor a KKV-k megsegítése nagyon fontos, hiszen az uniós gazdaság gerincét ők alkotják, és a növekedés újraindítását is tőlük várhatjuk, a munkahelyteremtést a kutatásfejlesztés innováció terén úgy. Mi? Tehát a kkv finanszírozását kell valahogy segíteni. Véleményem szerint a meglévő pénzügyi eszközök a struktúrális alapokon belül hogyha ezeket az eszközöket a KKV finanszírozásnak is megnyitjuk, akkor fennáll a veszélye, hogy átfedés lesz, e, sőt egymással versenyző intézkedések is megjelenhetnek. Köszönjük Kekűsz úr, Ivanova asszony következik. Thank you, Chair. Uh, first I would like to... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni Rivellini úrnak, kiváló munkát végzett ismét, mint mindig. A bizottság javaslatát is üdvözlendőnek tartom a finanszírozáshoz való hozzáférés a struktúrás kohéziós alapok végrehajtásában dicséretes cél. Egyetérthetünk mindannyian abban, hogy a pénzügyi és gazdasági válság rendszer szerű nem csak egy tagállamot érint. Ezért úgy vélem, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, hiszen közös problémákra közös megoldást kell találni, a költségvetési megszorítások miatt további likviditásra van szükség, annak érdekében, hogy nagy infrastruktúra projekteket végrehajtsuk, minden tagállamban szükség van ezen további likviditásra. Szeretnék egyértelműen fogalmazni, ez ügyben egyes eh, tagállamok óriási erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy pénzügyi szigort alkalmazzanak, és az állami költségvetést visszafogják miért nem eh, biztosítjuk egy ezen tagállamok számára a hozzáférést ehhez az eszközhöz. Azt hiszem, hogy ezzel eh, rossz jelzést küldenénk, hiszen a, a pénzügyi lazaságot díjaznánk, eh, így nem lehet ez a célunk, ezért teljes mértékben támogatom Rivelini úr javaslatát. Én is hasonló módosítókat fogok benyújtani, szellemében hasonlóakat, és remélem, hogy az Európai Bizottság átgondolja majd jelenleg álláspontját. Nincs további hozzászóló, kérje még a jelentéstevő a szót. Igen, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak felszólalásaikért, és néhány pontisítással élnék. Hartung kollégának mondanám el, hogy itt nincs szó a kiadások növeléséről, egyáltalán nem, hanem itt egy másféle, egy jobb forrásfelhasználásról van szó. Egyetlen egy euróval sem növeljük a kiadásokat. Nem értem tehát, hogy hol, próbál, hol talált ön ilyen költségnövekedést. Nagyobb beruházásokat tudunk elérni ugyanazzal az összeggel, tehát semmiféle kiadásnövelésről nincs szó. Természetesen teljes mértékben egyetértek az időterv kérdésével, hiszen uh, gyakran a helyes dolgot, hogyha nem megfelelő időben hajtjuk végre, akkor az már egy téves dologgá válik. Tehát ezt a folyamatot a lehető leggyorsabban felgyorsítani, azt hiszem, hogy az mindenki támogatását élvezi. Ivanova kollégának igaza van, köszönetet mondok neki. Az Európai Unió valamennyi országa előtt meg kell nyitnunk ezt a lehetőséget, hiszen a válság nem Európa egyes részeit sújtja mindössze, hanem mindegyik részt. Éppen ezért ismétlem semmiféle kiadás növelésről nincs szó, hanem a cél csupán az, hogy jobban és reálisan felhasználjuk, ténylegesen felhasználjuk az európai forrásokat, és ezt valamennyi országnak lehetővé kell tennünk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Rivellini úr. A módosítók benyújtásának határideje 2012. február 14-e, és ezzel a hetes napi rendi pontot ezzel le is zárhatjuk. Köszönöm szépen, és visszatérünk az eredeti napi rendünkhöz, az ötös napi rendi ponthoz. Ez Kelfin úr jelentése. Itt egy vélemény tervezetről kell szavaznunk. Először is Kálfin úrnak adom meg a szót jelentéstevőként. Tessék! Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Nem, nincs sok mondani valót. Már megbeszéltük a jelentést uh, korábbi üléseken, <clears throat> és a számvevőszék előtt is nagyon jó saját kezdeményezésű jelentés készült a bizottságban is most egy véleményt adunk át a DEVE szakbizottságnak. Köszönöm kollégák segítségét, akik eh, javaslatokat tettek módosításokra. Eh, látni fogják néhányukban, ahol nem volt elég, elég világos a terminológia, ott eh, azt javasoltam, hogy ne támogassuk, de az átfogó általános benyomásom az, hogy jó a jelentés, és köszönöm szépen a kollégáknak, akik módosítót nyújtattak be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha egyetértenek, akkor kezdhetjük is a szavazást. Elektronikus szavazás lesz részben. Hogyha felkészültek erre, akkor kezdjük is egyes számú módosító, bár Stas részéről split volt következik. Ki van az első rész mellett? Ki ellenzi azt? Ki tartózkodik? Nagyon szoros volt, tehát elektronikusan ellenőrizzük az első résszel kapcsolatosan. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Úgy szintén elfogadtuk. Három elbekezdés, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Kevés ellenszavazattal elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító Rolandas Paxas részéről. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadva. Hatos módosító Uh, number five, check number five, Ellenőrizik az ötöst akkor elektronikusan, rajtam nem múlik, megnyitom a szavazást. Ötös módosító Rolandas Paxos, lezárom a szavazást. Yep, it is uh, defeated. Nem fogadtuk el. Mindenki látja az eredményt a hatos módosító, szóbeli módosító Bastarstól. Van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés valakinek? Nincs, akkor szavazhatunk erről. Ki mell a mellette ellene tartózkodik, akkor ezt elfogadtuk. Hetes módosító split volt, következik első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A többi rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második résszel kapcsolatosan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. tizenöt arányban elutasítottuk. Nyolcas módosító, szóbeli módosítóval. Van-e kifogás ezzel szemben? Nincsen. Akkor szavazzunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szavazzunk, záró szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk tehát ezt a véleményt. Köszönöm a vélemény előadójának, és ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és áttérünk a következő pontra, mégpedig a nyolcasra. Ehm, das ist die... Hatosra, bocsánat, igen. Ez a haiti delegáció. Jan Muldernek szeretném megadni a szót, önni a szó. I, I'll be brief. Köszönöm, elnök úr, roppant rövid leszek. Több vitát folytattunk már ezen bizottságon kívül a haiti látogatást megelőzően, ahol biztonsági helyzetről beszámoltak nekünk, illetve hat civil szervezettel is találkoztunk az általános helyzetről, illetve arról, hogy mennyire nehéz a projekteket végrehajtani, nehéz a helyzet, és nem túl erős a kormányzat, a források jelentős részét nem sikerült felhasználni. Problémák vannak. Mit nem mondjak. A dossziéjában mindenki talál bőven információt Haitivel kapcsolatban. Egy biztos, egy dolog nem vált világossá számunkra, az ECO főigazgatóság három projekt meglátogatását javasolta, a civil szervezetekkel beszéltünk erről, de a projektekről elegendő információ nem áll rendelkezésünkre, szeretnénk tudni, hogy honnan, hogyan finanszírozzák azt ezeket a projekteket. A Haiti program alapján Tabara Iszai van, tennénk egy 5 milliós uniós finanszírozású projektben látogatást egy képzőközpontba is ellátogatnánk, ahol másfél millió euróról van szó, illetve katasztrofavédelmi és megelőzési képzőközpontról. És mi volt a harmadik? a harmadik pedig 3 millió euróval támogatott, 2,3 millióval támogatott projekt. Nos, elnök úr, ezt a három projektet látogatnánk meg. Ennyit mondhatok erről a két napos látogatásról. A program igen sűrű, és aztán majd meglátjuk, hogy mit tehetünk és legalábbis biztos, hogy egy, egy jobban belelátunk majd a dolgokba, mint innen Brüsszelből. Köszönjük, Mulder úr! Most eszmecsere következik. Szeretnék utalni arra, hogy egy nagyon terjedelmes információs jelentés van a dokumentumaik között, és az illetékes részlegek szintén rendelkezésükre állnak, ha kérdéseik vannak. Ketten jelentkeztek szólásra, először Odi kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak a szervezés minőségéért, és három megjegyzéssel élnék. Először a projektek, az ellenőrizendő projektek kiválasztásával kapcsolatban az auditőrök általában véletlenszerűen választják ki az ellenőrizendő projekteket. Nos, az ezen projektek esetében szúró próba szerű információkat kaptunk a bizottság szolgálataitól. Tehát itt ezen projekteknél nem feltétlenül van probléma, és ez esetben már két, két kételjeim vannak a módszertannal kapcsolatosan, hiszen itt biztonsági problémák is felmerülnek a helyszínre látogatást illetően. Másodszorban az információim szerint, amelyeket a nem kormányzati szervektől kaptam, láttam, nyilvánvaló, hogy ezen közfinanszírozások esetében nagyon sok csalás és korrupciós eset merült fel. Nem tudom, hogy hogyan tudjuk értékelni ezt a témát, a csalás és korrupció témáját, de egy olyan országról van szó, ahol a katasztrófa okán de az administratív politikai helyzet okán is gyakorlatilag nincs adminisztráció. A harmadik dolog pedig, elnök úr, a parlamentünk fejlesztési szakbizottsága gyakran ellátogat Haitira olyan okoknál fogva, amelyek nem ö, kapcsolódnak a költségvetés ellenőrzéshez. Nos, szeretném tudni, hogy a két ö, felvette a kapcsolatot azt illetően, hogy megkapjuk a dokumentumokat a fejlesztési szakbizottságtól, illetve a fejlesztési szakbizottság meg tudja velünk osztani véleményét azt illetően, hogy mit tudunk tenni a költségvetés ellenőrzés területén. Tehát van-e egy együttműködés a két szakbizottság között? Elnök, köszönöm. Talán később meg tudjuk majd válaszolni a kérdését. Herzog kolléga jelentkezett, nem láttam jól. Azt hiszem, hogy Herzog kolléga jelentkezett. Ja, kollég Hartung. Ja, bitte Hartung kolléga elnézést. Nem tudtam jól leolvasni a névtábláját. Kolléga Hartung hat das Wort, bitte. Hartung kolléga kap szót. Laat ik vooropstellen van controle en audit... Köszönöm, elnök úr. Az ellenőrzési terv jó módszer arra, hogy megnézzük, hogy az adófizetők pénzét megfelelően költik-e. -e. Én kérdést tennék fel az egész érvényességéről, hogy vajon a Haiti elködött pénzek helyesen, helyes helyekre kerülnek. Azokból az információkból, amit én kaptam, úgy tűnik, hogy rengeteg információ van, amelyet e-mailből, az internetről le lehet tölteni. Nagyon sok ta, tanulmányt készített az Egyesült Államok és mások is. Én megkérdezném annak a cél, célját, hogy két napot töltenek-e arra, hogy helyszínen bármiféle információt kaphatnának. Ha megnézzük, hogy mennyibe kerül az utazás Szeretném tudni, hogy a költséghatékonysági ellenzés be, be tudja bizonyítani, hogy ennek van-e értelme. Nincs további szólásra jelentkező. Most az a kérdés, hogy a Fejlesztési Szakbizottság információit mennyiben tudjuk megkapni. A titkárság részéről meg tudja valaki válaszolni ezt a kérdést? Tessék. Oui, pour, euh, répondre. Nos, hogy válaszoljak Odi úrnak, valóban egyeztettünk a Fejlesztési Szakbizottsággal, nem annyira a mi programunkat illetően, hiszen ez a mi hatáskörünk része, hanem mindenekelőtt a szervezési és biztonsággal kapcsolatos szempontokról. Igen, nagyon sokat egyeztettünk velük. Ja, vielen Dank, damit ist... Köszönöm. Ezzel talán megválaszolásra került a kérdés. Van-e kiegészítő kérdése, Odi úr? Nos, a visszhangot illetően itt a parlamenten belül a Deveszak bizottság nem is feltétlenül tudta, hogy mi ellátogatunk oda. A tisztviselők között nagyon jók a kapcsolatok, de ez csupán egy zárójás megjegyzés. Ah, okay. Um, so from, uh, von, von unserem Sekretariat aus... A titkárságunk uh, részéről tájékoztattuk a Fejlesztési Szakbizottság titkárságát, hogy aztán a szakbizottságbeli kollégákat mennyiben tájékoztatták, hát erről én nem értesültem, de abból indulok ki, hogy uh, a szolgálati úton információk tekintetében eleget tettünk. A delegációval kapcsolatos kérdés kapcsán felmerül az, hogy mennyiben indokolt ez, ezt megfelelően engedélyezni kell az ezért felelős testületek részéről. Az alapvető kérdést nem itt kell felvetnünk erre irányulóan, hanem az ezért felelős testületeknél, például a politikai frakcióknál. Más szakbizottságokban, például a Regionális Fejlesztési Szakbizottságban gyűjtött tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy az ilyen delegációs utazások esetében hogyha a tengeren túli utazásokról van szó, akkor különösen, akkor megfelelő oltásokra, védőoltásokra van szükség, ez egy fizikai megterheléssel is együtt jár, nyilván az érintettekkel a közvetlen beszélgetés teljesen más információkat szolgáltat, mint egy internetes vagy levelezés útján nyert információgyűjtés, ezért vetjük alá magunkat ilyen erőfeszítéseknek, és hálás vagyok azon kollégáknak, akik ezt a nehéz és bizonyosan hosszú utat megteszik Haitira. Van-e további hozzászóló? Nem látok ilyet, de mégiscsak besztesz. Ja, ik wil toch nog eh, aansluiten bij wat de heer Hartung zegt. Nos, köszönöm. Én is szeretnék ahhoz csatlakozni, amit Hartung úr elmondott. Bár azt gondolom, hogy a delegációs látogatások nagyon érdekesek, hasznosak lehetnek. Én, én jártam Macedóniában, Fájronban, hogy pontosabban fogalmazzak, és máshol is. Nagyon hasznos volt. Kérdés, hogy mihez kezdünk utána ezzel az információval. Ebben az esetben, akivel találkoztunk, az ENSZ képviselővel, az Európai Bizottság megbizotjával, és így tovább, és így tovább. Miután lemondtuk a következtetéseket, nagyon konkrét eh, leveleket küldtünk, hogy eh, hogyan tovább. Egyetértek Hartong úrral, a küldöttség szerintem nevetséges két napot ilyen messzire elutazni, két napot utazni, aztán két napot ott lenni, két nap alatt semmit nem lehet igazából elvégezni. Költségvetési ellenőrzés bizottságként azt hiszem, hogy nekünk szervezető szerepet kellene vállalni, példát kéne mutatni, mutatni, ez túl rövid ahhoz, hogy érdemes legyen ilyen messzire utazni. Hát, Köszönöm, most a bizottság képviselőinek adom meg a szót, ha óhajtják. Üdvözlöm Penasz Ládó képviselőt, nem tudom, hogy ki az, Karjan Andreasen, elnézést, elnéztem. Andreasen asszony, tessék, önni a szó DEFCO részéről. Euh, Köszönöm szépen ezt a bevezetést. Csak a szúró próba szerű kiválasztásra utalnék a projektek esetében. Ez volt a kiinduló pont a delegáció esetében. A delegáció megkapta teljes listáját azon projekteknek, amelyek jelenleg zajlanak Haitin a földrengést követően. Azt hiszem, hogy valóban nehéz a delegáció szemre azon projekteket kiválasztani, ahol valóban lehet hozzáadott értéke a látogatásnak, a bizottság szolgálatainak útmutatásai nélkül. Itt valóban a biztonsági szempontok is felmerülnek, aztán az utazásról, az utazás időtartalmával kapcsolatos kérdések, hiszen nagyon sok projekt zajlik Port-de-Prince-en kívül, tehát akkor el kell látogatni Port-de-Prince környéki projektekre, és itt nagyon hosszú utazásokról van szó. A misszió időtartama csupán két nap, és épp ezért nagyon célzottan kellett kiválasztani a projekteket, amelyek földrajzilag koncentráltan helyezkednek el, különben nem lett volna reális ezen látogatás megvalósíthatósága. Nos, a delegáció számára valóban nehéz konkrét áttekintést nyerni ezen elemekről, és ezért kértük az ECO, illetve a DEFCO azon szolgálatait, amelyek ezzel foglalkoznak, hogy segítsék a delegációt, és inkább földrajzi szempontok alapján válasszák ki a projekteket. Tehát nem olyan projekteket, amelyeknél nincs probléma, hanem olyanokat, amelyek reálisan felkereshetőek a misszió két napja alatt, amely valóban rövid időtartam. Nos, a, Digi, a Fejlesztés és Együttműködési Főigazgatóság szolgált információkkal, naprakész információkkal, ezek részét képezik a dossziénak, és ez egy áttekintést ad az Európai Unió át, elképzeléseiről azon projekteket, illetően amelyeket a földrengést követően be kellett indítani. Ezeket az információkat megtalálják a dossziéjukban. Köszönöm. Elnök, köszönöm, köszönöm ezt a kiegészítő magyarázatot. Most ezzel a haétire vonatkozó pontot lezárhatjuk. Jan Muldernek adom meg a szót még egyszer. Und, uh, ich weiß nicht, äh, wir können Nem tudom. A két vagy három dolgot tudunk kombinálni, de egyenként is felkereshetünk projekteket. Nem tudom, hogy hogyan akarunk eljárni. Elnök, a politikai frakciók részéről van-e visszajelzés erre vonatkozóan? Mostanáig nincs, Gájer kolléga. Nos, hogyha a helyszínen vizsgálunk projekteket, így tudunk betekintést nyerni a valós nehézségekbe a helyszínen, hogy akik az ECO pénzeivel dolgoznak, azok milyen nehézségekkel szembesülnek, és hogy közvetlen benyomásokat nyerjünk, és aztán eredményre jussunk azt illetően, hogy hogyan használják fel az ECO helyi partnerei ezeket a pénzeket, hogy ez megfelelő ez a felhasználás, vagy nem. Tehát itt a pénz felhasználás eljárásairól tudunk információkat nyerni, aztán itt a biztonsági keretet illetően majd ott fogunk információkat nyerni arról, hogy milyen fenyegetéseknek vannak kitéve, vagy aztán itt Odi kolléga elvárásait illetően ezek esetleg túl messzire mennek, hiszen véletlen lenne, hogyha olyas valamibe ütköznénk, amikor azt kellene mondanunk, hogy itt szükséghelyzetben való segítségnyújtást kell teljesítenünk, például rendőri alkalmazottak kiképzése, vagy gyermekek élelmezése területén. Nos, ez mindig, itt mindig az a lényeges, hogy egy élő benyomást nyerjünk a problémákról, és megnézzük, hogy milyen további problémák adódhatnak ezekből a helyszíni gondokból aztán két projektet bizonyosan egymással összekapcsolhatóan vizsgálhatunk meg, így széles körű betekintést nyerünk, mint hogyha csak egy projekt tel foglalkoznánk. Én emellett a variáns mellett vagyok elnök. Köszönöm. Gressle kolléganő is jelentkezett. Tessék. Nem. Mulder kolléga. Suggested Tegnapi javaslat alapján kettest mindenképpen látogatjuk, és a hármast marad időnk a hármas projektet is. Ja, vielen Dank, da sehe ich keinen Widerspruch, dann... Äh, Köszönöm, nem látok ellenvetést, tehát akkor ezt így rögzíthetjük, és a haitivel kapcsolatos napirendi pontot lezárjuk. Áttérünk a következő pontra. Ez egy új eljárás első pontja. Castillo képviselő hívta fel erre külön a figyelmemet, köszönöm ezt. Itt egy külön jelentésről van szó. A plenárison egy prominensebb helyszínen is tárgyaljuk majd ezt az anyagot. Itt tehát egy külön jelentésről van szó a halászat hatékonyságával kapcsolatosan Márta Andreasen a jelentéstevő, és az Európai Számvevőszék részéről Lázáros Lázáró urat is üdvözlöm, remélem helyesen ejtettem ki a nevét, és meg is adom majd neki a szót, tessék. Ja, Hát uh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr és Költségvetés Ellenőrzési Bizottság tagjai, örömmel nyújtom be a számvezőszék 12-es számú 2011-es külön jelentését az EU intézkedéseiről, amelyben a halászflották kapacitását a rendelkezésre álló halászati egészség lehetőségekhez igazadták-e. Ez a közös halászati politika alá esik. A bizottság azt javasolta, hogy a politikát reform alá vessük, hiszen, meg, hiszen a jogszabályalkotó hatóságoknak ezt felül kell vizsgálni, visszatekintenék a jelentésre, és aztán Eh, rámutatnék a számvevőszék eh, következtetéseire. A halkultúrák, halállományok az EU-ban eh, már több éve csökkennek. A fenntartható halászatot a hosszú távú megélhetés fenyegeti. A legutolsó 2002-es reform óta a, halál, a halászati kultúrák 1 millió tonnával csökkentek közel, és ez 70 ezernyi munkahelyet is jelent. A halászati flották kapacitását ról megállapították, hogy ezek felelősek a túlhalászatért és a halállomány csökkenésért. Sok éve már a politika megpróbálta a halászati flották kapacitását csökkenteni különféle módszerekkel, ideérve selejtezési eljárásokat és tagállamok a halálományának új, új, újra, új, új kvóták megállapítását felismerték a bizottságban, 2009-es áprilisi tanulmányában eh, a következő javaslatokat. A bizottság, eh, a bíróság eh, olyan problémákról is beszámolt, amely a halászati flottákra vonatkozik. Külön jelentésében 2007 per 7-esben és a, és a 93-as külön jelentésben is elmondták. A probléma, amivel itt foglalkozunk, már régen fennáll a halászati politikát már rég reformra vár, és a, um, a problémák ismeretében a számövőzik úgy döntött, hogy megvizsgálja az EU kapacitás csökkentési intéz, intézkedéseit. Megvizsgáltuk az intézkedéseket, amelyek a halászati flották kapacitását csökkenti, csökkentik. Az a hét tagállam, amelyet megvizsgáltunk, Dánia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság együtt a az EU halászati kultúrájának és a halászati flottájának 70%-át teszik ki, és 80%-át a finanszírozásnak, ideértve a túlhalászatot is. Mik voltak a következtetéseink? A számavőszék két csoportra osztotta a következtetését. Az első a szakpolitikai keretre vonatkozik, a második pedig a különféle rendelkezések meghat, megvalósításával, amelyek a kapacitás csökkentésig. Három pontban foglaljuk össze ezeket a következtetéseket. Először is nem, nem elegendő a kapacitás mérése. A halászati politika, a hajók teljesítménye alapján állapítja meg a kapacitást, de nem veszi figyelembe a technológiai előrelépést a halászati módszerekben. Amíg a nominális kapacitás csökken, a flotta kapacitása 3%-kal nő évente. Ezt a számvevőszék számította ki, és 6%-os növekedést állapot meg a következő a 92-től 2008-ig tartó 16 éves periódusban. A flotta kapacitását legutoljára 15 éve határozták meg, amikor azt határozták meg, hogy 40 százalékos ez a jelentés szerint. Ez bonyolult, bonyolultabbá teszi a csökkentés célkitűzéseit. Másfelől a flotta kapacitás felső határa a, a halászati flottához viszonyították. Ezek a plafonok, amely a, a hajók teljesítményét illetően illeti, már nem relevánsak, hiszen a jelenlegi flotta mérete nem, nem haladja meg a felső határokat. A flották terjedhetnek 200 ezer tonnáig is, és mégis megfelelnek a szabályoknak. A harmadik megalapítás a halászati jogok arra vonatkozik. A halászati politika nem egyértelműen kezeli a halászati politika jogait, akkor, amikor a halászhajókat selejtezik, ellentmondó jeleket ad a témában, az alapvető szabályzat 2002-ben visszavonja az ilyen halászati, halászhajóktól a, halászati jogot, de nem mondja meg, hogy milyen éves kvótákat helyez ki adott esetben. Egyes tagállamok meg, lehetővé teszik a halászati jogok eladását, mások meg megtiltják. Az kiselejtezett hajók halászati jogának el, el, el, eladása e, átstruktúrálja e, a halászati tevékenységet. A rendelkezések nem mondják ki, hogy, ilyen, hogy az ilyen eseteket miként kell kezelni, amikor egy halászhajót leselejteznek. Alapvetően az átadható halászati jogok szerepe akkor, amikor a kapacitással foglalkozunk, ezt nem, fog, nem tartalmazza a halászati politika, a számvevőszék észrevette, hogy Dánia és Norvégia megfelelően alakította a kapacitását az átadható halászati jogokkal, nem akarunk átfogó konklúziókat levonni, a számvevőszék azonban megállapítja, hogy ezeket a jogokat világosabban meg kell fogalmazni. Továbbá szeretnék egy érdekes tanulmányt megemlíteni, még 2010-ben készült a parlament részére a halászati eszközök, halászati irányítás eszközei, és ezt befoglaltuk a saját jelentésünkbe is. Hét szempontot szeretnék kiemelni a különféle intézkedéseket illetően, amelyekkel a kapacitást kell csökkenteni. Először is késést láttunk az európai halászati alap megvalósítását illetően. 2010-re a program felénél csak 645 milliót tettek meg, amely 10%-a a rendelkezésre álló 4,3 milliárdnak. Másfelől a tagállamok opera, operatív programjai a kapacitás csökkentés érdekében nem voltak elegendően e, igazolva e, a halálományt illetően. Problémákat látunk e, a kiigazítási tervekben is, amely az alapvető mechanizmusa annak e, a bizottság halászati e, előírásait is. Például az e, kapacitás csökkentési e, célkitűzéseket nem határozták meg. A harmadik pont, bár eh, a halászati képességekre vonatkozó eh, beruházások nem közpénzekből történnek, az ilyen eh, beruházásokat mégis lehet finanszírozni a jobb hajtóművekkel, amelyek eh, eh, hosszabb életet biztosítanak a hajóknak. Negyedszer az európai halászati flotta regiszterét eh, nem megfelelően frissítették a, akkor, amikor kivontak forgalomból hajókat. Ez túljelentette a, a felső értéket. 2003 és 2009 között 580 hajó, 5800 hajót, amely 3,5 ezer tonnának felek meg, ez, ez, ezt kivonták a e, jegyzékből, de a selejtezés nem e, megfelelően célozták meg. Ez azt jelentette, hogy olyan hajókat selejteztek, amelynek semmiféle hatása nem volt a kifogható mennyiségre. Bizonyos esetekben közpénzekből e, finanszíroztak inaktív e, hajókat, olyan vagy olyan hajókat, amelyek e, jelentős mértékben halázták le az engedélyezett mennyiséget. A bizottság javaslatában azt állapította meg, hogy a kapacitás a selejtezésen keresztül hat, hatástalannak bizonyult, annak ellenére, hogy 94 óta 1,7 milliárd eurót költöttek erre az rendelkezésre. Hatodik pont az üzemanyag rendelkezés nem elegendő, és eredményei előre nem láthatóak. Az volt a célja, hogy elősegítse a hajós, hajók forgalomból kivonását és modernizálását a jelenlegi 2008-as üzemanyag árak tekintetében. Egyes tagállamok liberálisan szabadon értelmezték ezeket a követelményeket, és nem szereztek be azt a e, megtakarításokat, amelyet a kapacitásra előírtak. Közvetett e, finanszírozást e, vetek igénybe a hajók seretezéséhez, és végül azt találták, hogy azokat a jelent, szabályok, amelyek alapján a tagállamok a jelentéseket benyújtották, nem megfelelőek. Ezért legtöbb tagállam nem kérdel, nem készít megfelelő jelentéseket, és nem használja fel a bizottság útmutatását nem is lehet meg, meg, meg, megbízható információt beszerezni ezekből a jelentésekből. Mit javasol a számvevőszék? A jelentés azt javasolja, hogy a bizottság gondolja végig, hogy vajon e, az elképzelt kezdeményezések és az alapvető e, szabályok e, a helyükön vannak azért, hogy a halászati kapacitásokat jobban definiálni lehessen, és hogy a megfelelő intézkedésekkel lehet-e csökkenteni ezeket a kapacitásokat, meg effekt, hatékony halászati kapacitásokat állapít meg tisztázza-e a halászati jogok átadásának jogát, gondolja végig a hajók modernizálásának jelentőségét, fejlesz-e a hajó nyilvántartás naprakész minőségét. A jelentés azt javasolja, hogy a tagállamok valás, valósítsák meg az Európai Halászati Alap rendelkezéseit időben, hogy a közfinanszírozott beruházások ne terjedjenek ki a halászati képességekre, tartsák nap, napra készen a, a hajók nyilvántartását, és fejleszék a jelentéstételt a kapacitás csökkentéséről végül az az üzenetünk, hogy a halászati program nem, nem lesz sikeres akkor, hogyha a túlkapacitást még nem oldják meg. Ez kiterjedhet a túlkapacitás meghatározására, valamint ennek csökkentésére, valamint a megfelelő teljesítményjelentésre. A számvevőszék hiszi, hogy a jelenlegi halászati politika reformja és annak finanszírozása e, lehetőséget teremt a jogszabályalkotóknak, hogy e, a túlkapacitással foglalkozzanak, és örülünk annak, hogy ezzel a jelentéssel a számvevőszék hozzá tud járulni a folyamathoz. E, tájékoztatásul elmondom, hogy meghívott minket a halászati szakbizottság is, hogy ezt a jelentést március 21-én bemutassuk. Köszönöm a figyelmet, és nagyon szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Lazaros Lazaru. Köszönjük Lazaros Lazarunak, hogy ezt a külön jelentést ilyen alaposan előkészített külön jelentést gyakorlatilag felolvasta nekünk. Az Európai Parlamentben fontos, hogy tudjuk, hogy mi történik ezekkel a programokkal, pénzekkel, és az mindig segít, hogyha más szakbizottságok is foglalkoznak a minket érintő témákkal. Németül folytatom. Most a jelentéstevőnek Márta, Márta András, ennek adom meg a szót véleménynyilvánítás céljából, és utalnék ehelyütt arra, hogy a jelentés tervezetét április 23-án fogjuk itt megvitatni a szakbizottságban, és a jelentéstevő végkövetkeztetése a bizottsági eljárás mentesítésének is részét fogja képezni. Andreasen asszony a szó. Thank you, Chair. Well, I often wonder when... Köszönöm, elnök úr. Gyakran, amikor ebben a szakbizottságban ülök, felmerül bennem, hogy eh, mikor mondjuk már azt, hogy eh, elég a nem működő európai politikákból. A halászati politika elemzése az egyik legszomorúbb képet adta. Milliárdokat küldöttünk a halászati politikára, megfelelően költöttük el ezeket a pénzeket. 1,7 milliárd eurót pocsékoltunk el 2002 óta, a hajók, a halászhajók leszerelésére, ki, halászatból való kivonalására. A halállomány 90%-et túlhalásszák, 30%-a a biztonságos biológiai határ fölött van. Több mint 100 munkahelyet vesztettünk el a halászati ágazatban máig. A halászat fenntarthatóságát nem tudjuk garantálni már az EU-ban. A halászati politika nem adott választ az előttünk álló problémákra, nem frissítik a halászati nyilvántartásokat, az Európai Bizottság pedig hatékony intézkedéseket nem tett annak érdekében, hogy a helyzetet figyelemmel kövesse. Ez a jelentés hangsúlyozza, amit már amúgy is tudtunk halászati politikáról, mi szerint, hogy teljes kudarcot vallott, amióta létrejött a korábban már bevált működő nemzeti politikákat helyét vette át, Azonban ez pocsékoló, drága rendszer, mint akik apja marja módon működik, a bizottsága a felelős ezért. Ez óriási fiaskóról van szó, ami nem csak a pénzt, hanem a, a halállományt is teljesen pocsékoló módon kezeli. Sokszor a kódaszabályok miatt visszadobják a kifogott halakat, akik amelyek persze ekkor már életükkel fizettek, ami rossz politikánkért. Ki a felelős mindezért? many fishermen I have spoken to is... Rengeteg halásszal beszéltem, egyeztettem. Egyáltalán nem bízunk már abban, hogy azok, akik a jelenlegi politikát létrehozták, valóban működőképes alternatívákat tudnak kínálni. Számomra egyértelmű megoldás hagyjuk a nemzeti kormányokra a leszat, szabályozását. Hogyha ettől a jelentéstől nem józanodunk ki, akkor attól tartok, mint a jelentés szerzői, hogy nem lesz európai halászat e, már sokáig. Lenne a számvőszékhez és a bizottsághoz pár keresetlen kérdésem ezen a ponton. A számvőszék ismer olyan konkrét problémákat egyes tagállamok esetében, miszerint eh, Ciprus, Görögország és Hollandia esetében, amelyek még nem kerültek auditálásra. Az Európai Bizottság 2011-ben kezdte tervezni a halászati politika reformját, az auditorok jelentései alapján a reformtervek hol vannak, kedves Európai Bizottság. Amikor az számvőszik azt mondja, hogy a tagállamoknak valamit csinálniuk kellene, az azt jelenti, hogy automatikus szankciókat léptetnek életbe a, a jogsértőkkel szemben. A második tagállamok mi ajánlással kapcsolatban furcsának tűnik, hogy azt javasoljuk, hogy a beruházás, a, a halászhajóra költött beruházás ne javítsa a halászati kapacitását. Ezt egyszerűen értetetlenek tartom. Kérem az Európai Bizottság eh, magyarázza el, hogy a flotta túlkapacitás elemzése miért nem frissült. 15 éve. A legtöbb tagállam megfelelő jelentéseket nem készít, de biztos vagyok benne, hogy van egy olyan halászati munkacsoport, amely évente többször eh, találkozik a Borsett épületben. Üléseznek, üléseznek, de miről beszélnek eh, ezek a hivatalnokok, ha, ha nem a brüsszeli E, esős időjárásról. Ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Köszönöm, jelentéstevő asszony. Mielőtt a bizottság képviselőjének adnám meg a szót, kérdezem a szakbizottság tagjaitól, hogy vannak-e további kérdések a szemvevőszékhez, vagy a bizottsághoz ezzel a témával kapcsolatban. Igen, Geyer úr. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdésem eljárással kapcsolatos a pont bevezetésében elmondta, hogy Andrásen asszony jelentése a mentesítés tárgyát fogja képezni. A frakciónbeli tanácsadók azt mondták, hogy ez csupán egy első jelentés, egy új eljárásmódot tekintve, és erről, ebből egy teljes értékű jelentés lesz, amiről szavazni fogunk, amely az Európai Parlament állásfoglalását fogja képz, képezni. Tehát ez a két dolog az én értelmezésem szerint nem ugyanaz, tehát szeretném feltenni a kérdést, hogy hogy is néz ez ki a valóságban, hogy az eljárást illetően biztos vagyok a dolgomban. Jó lenne, hogyha a kollégák erről tájékoztatást kapnának, hiszen ez a szakbizottságbeli munkamódszerünk megváltoztatását jelenti. Eddig a szemvevőszék külön jelentéseiről mi nem szavaztunk, egy jelentéstevőt neveztünk ki, ezekkel kapcsolatban ezekről vitáztunk, és aztán a bizottság mentesítésének jelentés tevője használta fel, vagy nem használta fel ezeket a véleményeket. Most az én értelmezésem szerint először történik ez másként, és szeretnék megbizonyosodni arról, hogy valóban így van-e, illetve szeretném megtudni, hogy hogyan is zajlik ez az eljárás. Tehát, hogy valóban szavazunk-e Andrászen asszony jelentéséről a szakbizottságban. Most az érdemi kérdést illetően valóban ijesztő ö, adatok ezek a szemvevőszék, amiket itt közöl velünk. Andrászen asszony is felvetette ezt a kérdést, hogy mikor, mikor jelentjük már ki, hogy ami a elég, az elég. Nos, tehát a szociáldemokraták nevében ö, ki jelenthetem, hogy örülök annak, hogy a bizottság már nem kívánja ezt a programot tovább folytatni, ezt kijelentette. Nagyon alaposan akarja vizsgálni ezt a programot. Nos, a halászati szakbizottságbeli koordinátorunk a bizottság azon javaslatát, hogy ne folytassa tovább ezt a programot, azt támogatni fogja és ez esetlegesen többséget, többséget talál majd a halászati szakbizottságban is, és akkor ezzel ezt a programot valóban befejezhetjük. Elnök, van-e további hozzászóló? Úgy tűnik, hogy nincsen. Az én észrevételem az eljárásra vonatkozóan a Kont News-ban szerepelnek, tehát ahogy én értettem, valóban úgy van, ahogyan ön mondja, Gájer kolléga, ez egy jelentéstervezet Andreasen asszony részéről, amiről itt eszmét cserélünk, aztán módosítókat nyújtunk be és szavazunk, és egy saját jelentést ö, ö, alakítunk ki, és abból indulok ki, hogy ö, az eszmecsere során felmerült ö, ismeretek is szerepet fognak majd játszani összességükben a mentesítési eljárás folyamán. Tehát ilyen irányban ez a jelentés mindkét irányban kihatással bír. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Ma itt körünkben Penesládó és Johnson vannak jelen. Nem tudom, hogy ki szeretne állást foglalni. Megadom önöknek a szót, tessék. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság a szemvőszék jelentését üdvözli. A gond aktuális, és ahogy azt Lazar úr is mondta, roppant fontos ez, és hasznos számunkra, hiszen sokat segít a most, hogy vitatjuk a halászati politika jövőjét. Rögtön az elején elmondom, hogy az Európai Bizottság véleménye az, hogy a túlzott kapacitás problémájának megoldása, bármennyi is legyen a túlkapacitás, Nos, ez a halászati politika sikerének a záloga. Egyetértünk az ajánlások, az emelőszéki ajánlások többségével. Talán eh, pontosítanám az álláspontunkat Halazaró úr által felsorolt területeken. A túlkapacitás mérésére pontos eszközeink nincsenek, hiszen statikus paraméterek írják ezt le, amelyek a technikai előrelépést nem tudják tükrözni, és a technikai fejlődés vagy a, nem áll meg, folyamatosan fejlődik a halászati technika, ami a flották halászati kapacitását folyamatosan növeli. Statikus paraméterekkel dinamikus dolgokat nem mérhetünk. Ezzel egyetértünk. Azzal is egyetértünk, hogy a jelenlegi plafonok irrelevánsak, ez okból a nominális a statikus paraméterek által megállapított plafonok nominális tiszteletben tartása tulajdonképpen semmit mondó, hiszen nem írja le azt, hogy eh, mennyi halat tudnak kifogni az európai halászflották. Fontos itt tisztázni az átadási jogok, a transferjogok kérdésével kapcsolatban egy-két dolgot, hogy ez a túlhalászáshoz hozzájárul-e. Bármi is történjen a halászati jogokkal, tagállamról tagállamra más és más a helyzet, ugyanakkor bármi is történjen a halászati jogokkal, a halászatból kivont hajók esetében, ez semmiképpen sem fogja növelni a kifogható eh, hal mennyiséget. Hiszen más eszközzel, a konzervációs megőrzési eszközzel eh, állapítjuk meg az éves eh, halászati kvótákat a tagállamok számára, tehát ezt Beismerik ugyan, hogy egyes tagállamokban nem teljesen világos a helyzet a halászati jogok átadásával kapcsolatban, de ez semmiképpen sem vezet oda, hogy a valós kifogható mennyiség nőjön. A konkrétabb kérdésekkel folytatva, igen, a halászati politika végrehajtásában tapasztalhatóak késedelmek, itt azonban nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy a jelenlegi európai halászati alapnak teljesen új végrehajtási rendszere van. Jó néhány tagállamnak eh, rengeteg idejébe került ezt átültetni gyakorlatba, ezt szeretnénk a jelenlegi reformjavaslatainkkal orvosolni, azáltal, hogy egyszerűsítjük a halászati alapok felhasználását, a különböző végrehajtási rendszereket egyszerűsítve, vagy akár összevonva. of the uh, effort management uh, plans. Let me tell you here that the commission... A halászati uh, politika um, ezen részletű nem megfelelően lett kialakítva, de amikor a tagállamok kifizetési kérelmeket uh, nyújtottak be olyan tervekre, amelyek nem teljesítették a az előírásokat. Nos, a kifizetéseket nem eszközöltük, amíg nem tisztázták a tagállamok a helyzetet, és amíg megfelelő bizonyíték hiába pénzt nem kapnak. Tehát bizonyítaniuk kell, hogy a terveket megfelelően végrehajtották. A fedélzeti beruházásokkal kapcsolatban a az Európai Halászati Alap statikus definíciója a kilowattban kinevezett, megjelölt kapacitás itt egyszerűen nem használható. Tavalyi iránymutatások, amelyeket a tagállamoknak küldtünk, ezzel párhuzamosan azt kértük a tagállamoktól, hogy küldjék meg nekünk, hogy milyen beruházásokat eszközöltek, és ez alapján majd esetleg el tudjuk dönteni, hogy ezek a beruházások megfelelnek-e a jogi kötelességeknek és annak a filozófiának, hogy a fedélzeti befektetések, beruházások ne növeljék a halászati kapacitást, és ezen a nemzés alapján fog majd meg, fogjuk majd meghozni a döntéseinket, hogy ezen uniós eh, forrásokat átutaljuk el az érintett tagállamoknak. A flotta nyilvántartások eh, frissítésével kapcsolatban mi eh, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a problémás tagállamokban is megoldódjon ez a kényes kérdés. hiszen a tagállamoktól kapott információból, azaz hozott anyagból tudunk csak dolgozni, hogyha hiányos a nyilvántartás egy tagállamban, akkor mi aktívan eh, kértük eh, a tagállamtól, az ide tagállamtól, hogy frissítse, tegyen apra készíti ezt a nyilvántartást a halászatból kivont hajókkal kapcsolatos nyilvántartás, illetve az egész scrap, scrapping scheme, hogy miért nem ott költséghatékony a forgalomból kivont halászhajókra vonatkozó program. Nos, ennek több oka van, de az egyik ok az, hogy a hajók kiválasztása a tagállamokban nem megfelelően történt, melyik hajót vonják ki a halászatból rövid távon két megoldás kínálkozik, vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy a tagállamok finomítsák, pontosítsák ezt a tervet, hogy valóban a megfelelő hajukat vonjuk ki a halászatból. A reform keretében pedig, ahogy azt önök is tudják, azt javasoljuk, hogy ez a scrapping program, tehát a unió által finanszírozott halászatból kivonás teljesen megszűnjön a beszámolási szabályok nem megfelelőek. Ahogy azt Lazaró úr is mondta, lehet, hogy ez nehezen megoldható probléma, hiszen kiadtunk iránymutatást a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük a túlkapacitás csökkentése érdekében. Egyes tagállamok követik a szabályokat, mások nem, de hát végső soron a tanácsadóink, a tudós szakértők mind-mind azt mondják, hogy ha finomítani akarjuk ezt a definíciót, akkor nehéz dolgunk van, mert ez túlságosan komplex, eh, hiszen a biológiai erőforrások is eh, folyamatosan változnak, ugyanakkor ez gazdasági kérdés is hiszen amíg tulajdonképpen megéri halászni, addig nem beszéltünk túlkapacitásról. Tehát a túlkapacitás fogalmának meghatározása is problémás, ezért azt javasoljuk, hogy a hagyományos flotta politikánkat megváltoztassuk, hiszen a statikus az eddigi rendszer, egy olyan rendszerrel váltsuk ezt ki, amely keretében nem az uniós adófizetők pénze nélkül tudják nem Brüsszelből diktálva a tagállamok eldönteni, hogy mekkora az a flotta, amely Eh, ilyet még működtetni lehet a fenntartató halászat érdekében. Eh, igen, igen, elnök úr, értem, hogy gyorsan be kell fejeznem, de tényleg valóban eh, fontos kérdések merültek fel, amelyekre tényleg csak egy-két szóval válaszolnék. A visszadobott halakkal kapcsolatban fokozatosan bevezetnénk ennek a tiltását, a halászati politika tagállami szintre való visszatérése kérdésében. Nos, a halászati politika a szerződés ármesztik értelmében az Európai Unió mm. egyik mm. kizárólagos hatásköre. Az automatikus szankciókkal kapcsolatban pedig azt kell mondanom, hogy az Európai Bizottság bármikor hajlandó szankciókat alkalmazni, de természetesen csak a rendelkezésre álló jogi eszközök keretében tehetjük ezt. Jelenleg nem tudunk más, mint hogy visszatartunk pénzeket részben, a halászati alapból, illetve a tagállamoknak a, nem térítünk meg eh, egyes már eh, elkötött pénzeket, hogyha a eh, megfelelő kritériumoknak nem tesznek eleget. De ezek a kritériumok elég egyértelműen a támogathatósági kritériumok elég egyértelműen le vannak fektetve, tehát kezdünk meg van kötve ezek az alapvető eszközeink. A közpénzek elköltésének kondicionalitása ismert probléma, és a megreformált halasztati politika keretében sokkal szigorúbb feltételekhez fogjuk kötni a közpénzek felhasználását, és az á, uniós támogatások megtagadása könnyebbé válik majd, hogyha bizonyos feltételeknek nem tesznek eleget. A félidős felülvizsgálattal kapcsolatban igen, idén fogjuk a halászati alap alkalmazásáról szóló félidős jelentésünket, ebben persze a problémákra is megpróbálunk valahogy választ adni. És uh, miért nem um, frissítettük 15 éve a, a halászati kapacitás nyilvántartást. Nos, azért, mert 15 évvel ezelőtti nyilvántartásunk az akkori politikát szolgálta ki, amikor az Unió mondta meg a tagállamoknak azt, hogy eh, hogyan és miként csökkentsék a kapacitásukat. Az Unió ezen előíró politikája 2002-ben megszűnt a, biz- a tanács döntése értelmében, tehát nincsen kötelező kapacitás csökkentés azóta. Ezt a tanács hozta ezt a döntést 2002-ben, ezért az új, ebben az új szakpolitikai kontextusban a, nem volt szükséges és hasznos ezt a kapacitás felmérést elvégezni 15 éve. I, um... Köszönöm szépen felismerem, hogy el, erről sokkal többet is lehetne vitatkozni, de elfogy az időnk, és 12.30-kor el kell hagynunk ezt a termet. Nem tudom, hogy mi legyen a koordinátori üléssel. Azt javaslom, hogy tartsunk egy, egy kap, hadd kapjunk egy egyperces választ a számvevőszéktől, és aztán azt kérem önököt, hogy a további részleteket írásban kérjék meg. Parancsoljon Lazaró úr. Köszönöm, elnök úr. Az előadó első kérdésére azt mondanám, hogy vajon a számvevőszék tisztában van-e a görög, holland és ciprusi problémákkal, az a válasz, hogy ennek a jelentősnek az a célja, hogy áttekintsük a problémát, ezért választottunk ki néhány tagállamot, amelyek együtt képviselik az kihelyezett költségvetés 80%-át. Nem látogattuk meg ezeket az országokat, vagy más országokat sem, ezért nem tudunk a problémákról most szólni. Ami az automatikus szankciókat illeti, ez nem a számvevőszék feladata, ez politikai kérdés, ebben mi nem tettünk javaslatot de röviden hivatkoznék a külön jelentésre, a 34-es bekezdésre, ahol azt mondjuk, hogy a tagállamok and the Commission has little ability to influence the way in which they do so. And On page 71. A 71-es oldalon pedig azt írjuk, hogy Regulations did not sufficiently specify member states annual reporting requirements and member states which prepared inadequate fleet reports suffered no adverse consequences. Thank you. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, a rövid választ. Eh, az előadó egy percben válaszolhat, ha akar. I have nothing to add for... Ehhez nincs mit hozzáfűznöm egyelőre majd később vitatkozunk róla. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, ezzel a mai napi rendünk végéhez értünk. A következő ülésünk időpontját tettük. Február 28-29 Köszönöm a bizottság és a szemvevős szék képviselőinek és mindenki másnak. Ezzel lezerem ezt az ülést, és aztán azonnal meg is kezdjük a koordinátori ülést zárt ülés keretében. Köszönöm szépen.